a holnapi dátummal kezdődően. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a következő ülésünk elején köröztetjük, majd ha nincsen majd akkor ellenvetés, akkor az véglegessé válik valamennyi állásfoglalási indítványunkkal együtt. Kedves kollégák, végére értünk.